So, ladies and gentlemen, let us begin our session. Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Kezdjük az ülést. Nagyon sok munka vár ránk. You have interpretation of... Nagyon fontos betartani a, az időket. Van tolmácsolás, az ukrán nyelv, ha jól tudom, a 17-es csatornán van. 25. Yes, Excuse me. Okay. 25. So, for those following in Ukrainian 25, channel 25. A 25-ös csatornán van az ukrán nyelv, uszván, ukrán eh, tolmácsolás. Eh, kedves Voltman eh, elnök úr, a Behovna Ráda képviselői, elnöke, alelnöke, európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, tisztelt meghívottak, sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a ma délutáni ülésen. Ez nem a hivatalos megnyitó, ez egy eh, briefing, egy előzetes briefing, egy kis bevezető, eh, egy pár szóban szeretnénk beszámolni a szükségleteket elemző jelentésről. Ma délután meg fogják kapni a jelentés, jelentést nyomtatott verzióban, angolul és ukránul, és formálisan is be fogjuk mutatni ezt a jelentést Krossman elnöknek és Schulz elnök úrnak. Ez a briefing, ez a bevezető, ez már tulajdonképpen tegnap megtörtént, a az elnök, az alelnök és a frakcióvezetők vettek részt ezen a tegnapi informális eh, bemutatón, ma pedig nem leszek eh, túlságosan, nem fogok változtatni a tegnapi bevezetőmön. Eh, elmondom még egyszer azt, amit tegnap elmondtam, hogy mindenki ugyanazt hallja, ugyanazt a bevezetőt kapja. Nem tudom, hogy el tudják-e olvasni a kivetítőn szereplő mondatokat ami a hátteret illeti a társulási egyezmény Ukrajna és az Európai Unió között, ezt az Európai Parlament és a Behovna Ráda egyszerre ratifikálta 2014. szeptember 16-án ez a szolidaritás jele, és ez egyedülálló. Ilyesmire még soha nem került sor, hogy az Európai Parlament és a társult állam parlamentje egy ilyen gesztust tettek egymás felé. És azt gondolom, ez egy nagyon fontos jelzés arra, hogy mennyire egyedülálló ez a kapcsolat az Európai Parlament és a Vehovna Ráda között. Az Európai Parlament demokrácia támogatási és választási koordináció csoportja szerint Ukrajna kulcsfontosságú ország, prioritást élvező ország, a parlamenti kapacitásépítés és a párbeszéd támogatása szempontjából. Plenkovics úr vezette, képviselő úr vezette az Európai Parlament választási megfigyelési misszióját a legutóbbi választásokon. Minden választás után általában a megfigyelő missziók küldöttségek beszámolót készítenek, és általában nem szokott erre follow-up, ezt nem fogta follow szokta follow-up követni, de most volt egy ilyen follow-up döntés, mely szerint az Európai Parlament számára Ukrajna prioritást élvező ország. Ez oda vezetett, hogy tavaly júliusban Kievben egy Memorandum of Understanding-et írt alá Schulz elnök és az ukrán parlament elnöke, Grossman elnök, és ez oda vezetett, hogy egy missziót, misszió összehívását döntötték el, amelynek a feladata a szükségletek elemzése és megállapítása annak, hogy az Európai Parlament mit tud tenni, mit tud segíteni, miben tud segíteni a Behovna Rádának. Az én, engem ért ez a megtiszteltetés, hogy vezessem ezt a küldöttséget és ezt a missziót a két intézmény nevében. Hogy egy kicsit bevezessem ezt az ülést, hadd mondjam el, hogy tavaly szeptemberben Szeptemberben volt az első utazás, ahol részt vettek parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők is, és a feladat az volt, hogy kölcsönösen megértsük, hogy mi a feladat ennek a missziónak. Azóta hat ilyen tényfeltáró utazásra került sor, több napig tartottak, ezek általában három-négy napos utazások voltak. Én emellett Brüsszelben és Strasbourgban is dolgoztam ezen a megbízáson, a kievi látogatásokon túl. Több mint száz ülésre került sor Kievben, és mindenki, aki részt vett ezeken az ülésen, megválasztott képviselők, administratív munkatársak, civil társadalom képviselői, nemzetközi partner intézmények képviselői, mind-mind arra biztosítottak, hogy nagy tisztelettel, nagy tiszteletet mutatnak ezután ez iránt, a misszió iránt. És végeredményben hét kulcsfontosságú területen, területen állapodtuk meg, amelyek nagyon fontosak az átalakulás szempontjából, a transformáció szempontjából, és hadd mondjam el, hogy melyek az, ezek a fontos területek majd, erre majd kitérek. Nagyon sok mindent írtak, mondtak szakértők a Vehovna Rádáról, nyilván politológusok és civil társadalmi csoportok Ukrajnában, és ezt is belefoglaltuk a munkánk, feladatunk értelmezésébe. Ami a metodológiát illeti, hogyha le kell írnom a munkánkat, hadd mondjam el, hogy olyan volt ez a misszió, mint egy nagy szivacs, minden információt igyekeztünk felszívni, amit kaptunk, és az aztán kicsavartuk ezt a szivacsot, és megláttuk, hogy megnéztük, hogy mi ez a bölcsesség, ami ebből kijön. Így dolgoztunk tehát. Hadd mondjam el, hadd helyezzem szélesebb kontextusba a munkánkat. Ennek a missziónak a filozófiája az volt, hogy megfogalmazzuk azt, hogy úgy gondoljuk, hogy Ukrajna jövője az intézmény építéstől függ. Bárhol a politika területén, itt ebben az Európai Parlamentben is nagyon erős személyiségek vannak, és az ukrán parlamentben sem hiányoznak ezek az erős személyiségek. A poszt-szovjet államokban az erős személyiségeket sajnos azonban gyenge intézmények támogatják, és a legfontosabb üzenetünk az, hogy intézményépítés, intézményépítés, intézményépítés. Erős, független, modern és az új feladatokra felkészült intézményekre eh, van szükség, hogy eh, a kihívásoknak meg tudjanak felelni. Az intézmények felépítésével kapcsolatban pedig azt mondhatjuk, hogy az első célpont a demokratikusan megválasztott parlament kell, hogy legyen az emberek képviselője, tehát a filozófiánk, amely a jelentést eh, meghatározzák. A hét kocsfontosságú terület a e, e, jogszabályalkotási folyamat, a parlament ugye jogszabályokat készít, és nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy a Behovna Ráda törvényalkotó folyamatát megnéztük. A parlamentek feladata a végrehajtó hatalom ellenőrzése. Itt e, önöknél ugye elnöki, parlamenti, kormányzati rendszer van, ez komplex rendszer, de ez a parlament feladata. A parlament elszámoltatható a polgárok felé, a nyitottság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság fontos. Aztán a társulási egyezmény aláírásával felelősséget vá vállaltak arra, hogy a szükséges területeken az Európai Uniós jogszabályoknak megfelelő jogszabályokat fogadnak el. Nagyon sokat foglalkoztunk a politikával, Na, azonban az is igaz, hogy modern közigazgatásra van szükség ahhoz, hogy a politikát végre is lehessen hajtani, úgyhogy megnéztük az administratív kapacitásokat, a közigazgatást, aztán megnéztük a koalíció, az ellenzék és a párbeszéd intézményrendszerét a Vehovna Rádában. Az ukrán rendszer olyan rendszer, ahol a politikai pártok gyakran újabb és újabb koalíciót hoznak létre, és néha egyes személyiségek biztosítják a kontinuitást, de, de elég sok az új megválasztott képviselő, jelen pillanatban 54 százalék. Hogyan lehet tehát a, biztosítani a kontinuitást, a tapasztalat felmaradását? A hetedik kulcsfontosságú telet pedig az etika és a magatartás kódex. Hogyha elolvassák ezt a jelentést, 7 fejezetet találnak benne, és 52 ajánlást. Én ezekből 20 szeretnék ma megosztani önökkel, nem azért, mert a többi nem fontos, hanem azért, mert ma és este 10 óra között nincs annyi időnk, hogy az összeset megvizsgáljuk egy, tehát egy kis szelekciót fogok ezzel kapcsolatban most itt önökkel megismertetni. 20 ajánlást választottam tehát ki. Az első fejezet a jogszabályalkotási folyamat és a jogszabályalkotási kapacitás. Az első dolog, amit hangsúlyoznunk kell, az az, hogy azt gondoljuk, hogy az önök parlamenti és az önök kormánya, illetve az elnöki adminisztráció együtt nagyon sok feladatot kell még elvégezniük a jogszabályalkotási folyamat elejétől a végéig. Nagyon sok minden túl későn történik meg, sok munkát megdupláznak, és nem megfelelő a parlamenti ellenőrzés is. És részben ez azért van így, mert az egész folyamat úgy működik, ahogy működik, nem fog megváltozni ez, hogyha önök együtt, az intézmények együtt nem ösztönzik ezt a változást. Úgyhogy azért hangsúly, hangsúlyozom, hogy do, a jogszabályalkotási folyamat minőségének javításán dolgozzanak. Második dolog, már korábban is előfordult az, amit most mondani fogok, tehát nem új, mielőtt a kormány az új jogszabályjavaslatokat benyújtja a parlamenthez, előtte egy, egy white paper formájában, tehát egy tervezet formájában ezt érdemes megvitatni. Ezt tervezzük, ezek a célok, ezek az eszközök, ezek a költségek és ezek a hatások. Ezeket elemezni kell. Ezeket be kell nyújtani a parlamentbe, aztán a szakbizottságokba, aztán a plenárisra, és aztán eh, hozzanak egy állásfoglalást ezzel kapcsolatban. A parlament eh, mondhassa el tehát, hogy ez tetszik, ez nem tetszik, amazt eh, javasoljuk. A civil társadalmat meg kell hallgatni, a szakmai szervezeteket, a jóléti szervezeteket, ezeknek is hangot kell adni, és együtt hozzák létre azt az élő parlamentet, amely a társadalom demokratikus szívdobbanása, és amely lehetővé teszi a demokrácia működését a polgárok érdekében, és az önök választóinak érdekében. Ez nem varázslat, ez nem valami nagyon bonyolult csebészet, hanem egyszerű parlamenti munka, amely az ukrán környezetben is jól működhet. Az egyik pont, amit kicsit meglepőnek tartottunk, az egyik dolog, ami az önök parlamentjét megkülönbözteti sok más parlamenttől, ez az egyéni képviselőknek a kezdeményezési joga. Ezt tudjuk, ismerjük ezt a jogot, és nyilván más parlamentekben is létezik ez a jog. A különbség az az, hogy mennyit használják ezt a jogot. Ukrajnában nagyon sok jogszabálytervezetet így nyújtanak be. A, a Vehovna Ráda első évében 2000 500 jogszabályalkotási javaslatot nyújtottak be, amelyből 2000 egyéni képviselő indítvány volt hogyha a szakbizottsági elnökökkel beszéltünk, akkor ők elmondták azt, hogy nem tudunk ezzel a volumennel megbirkózni. A jogi szolgálatok is azt mondják, hogy igyekszünk a lehető legjobb munkát végezni jogi szempontból is, a jogszabályok konszolidációját, illetve a jogszabályok tervezetének megírását illetően, de nagyon nagy a volumen. Ez ez tulajdonképpen egy tervezett cunámi, eh, egy szökő ár, mert úgy tűnik, hogy mindenkit maga alá temet. És akkor megnéztük, az eh, adatokat egyébként az önök parlamentjéből kaptuk, az önök statisztikáival dolgoztunk. Ugyanebben az évben a javaslatoknak csak 7%-ából lett eh, törvény. Ezt, ezt végig kell gondolni, hogyha önök egy cég igazgató tanácsában ülnének, és a vezetők azt mondanák, hogy száz százalék erőfeszítéssel 7% eredményt értünk el, akkor jogosan kérdeznék meg, hogy mi lett azzal a 93%-kal, ami amiből nem lett semmi. Rossz területekre fordították az erejüket. Nagyon fontos a képviselők egyéni javaslat benyújtásának a joga, de ez a lista, ami a rendelkezésünkre áll, ez is azt mutatja, hogy minden frakciónak a méretét tekintve arányosan kellene ezt meghatározni. Tehát a legfontosabb 20 prioritást kellene, ezeket kellene kiemelni, ezeket kellene minőségellenőrzés alá vonni, megfelelő jogszabály tervezeti munkával ki egészíteni, megvizsgálni, hogy ez az EU harmadációs elvárásoknak megfelele, arányos, stb. Ezek mind szerepelnek a szabályokba, de önök ezeket gyakran ignorálják ezek, ezeken az etapokon át kell menni, és aztán utána juthat a plenárisra ez a tervezet. Hogyha 20 javaslatról szavaznak egy ülésen, akkor a következő ülésen megint 20 lesz napi renden. De ez lehetővé teszi a minőség ellenőrzést a szakbizottságokban, a szakértők részéről, és aztán ezután lehet szavazni, és hogyha a szavazásnak vége, akkor ezt ledolgozták, hanem, és újra kezdődik a lista. Lényeg az, hogy ne 2000 jogszabály tervezett temessen maga alá mindenkit. A képviselőknek ez lehetővé teszi azt, hogy prioritásokat határozzanak meg. Más parlamentek is így dolgoznak, az Európai Parlament ezt nem, a parlament nem így dolgozik, mert az Európai Parlamentben az egyéni képviselőknek nincsen kezdeményezési joguk, de más nemzeti parlamentekben van ilyen, és ahogy elmondtam, úgy dolgoznak. A következő a parlamenti tevékenység havi szervezése. Megint nem arról van szó, hogy mi mindent tudunk, mi semmit nem tudunk, felkértettük a megfelelő kérdéseket az ukrán parlamentben. Arra jutottunk, hogy a Vehovna rádában az a gyakorlat, hogyha plenáris ülésre kerül sor Kijevben, ugyanezen a héten szeretik megtartani a szakbizottsági üléseket, és általában a plenáris héten nagyon jó a részvétel a szakbizottsági ülésen is. A kalendáriumban ilyenkor szakbizottsági hét van, de megnéztük a szakbizottsági hetek programját is, és azt láttuk, hogy a szakbizottsági héten viszont nincsen szakbizottsági ülés. És gyakran azokon az üléseken, ahol meg mégis van ülés, nincs meg a kvórum. Úgyhogy a szakbizottsági hét az gyakorlatilag egy fikció, a gyakorlatban, bár formailag ez egy bevett szokás a szakbizottsági hét. Amikor szakbizottsági elnöki, elnökökkel találkoztam, azt mondták, hogy nincs elég időnk, hogy a munkánkat elvégezzük. A mi javaslatunk az, hogyha Kievben vagyok, akkor ugye Ugye önök szeretnének plenáris heteken szakbizottsági ö, üléseket is tartani, hát akkor csináljanak vegyes, ö, vegyes heteket, olyan heteket, ahol plenáris és szakbizottsági hét van együtt, az önök parlamentjéről van szó, az önök mandátumáról van szó, és az önök alkotmányáról van szó, de mi javaslatunk az, hogyha nem tudnak megfelelően dolgozni, nincs elég idejük, akkor tervezzenek be több időt, ne ilyen fikciós szakbizottsági hetekkel dolgozzanak, hanem a saját kultúrájuknak, munkakultúrájuknak megfelelően, de több idővel szervezzék a munkát. A következő ülés az Egyeztető Bizottságnak a működése, illetve a parlamenti tevékenység meghatározása. Véleményünk szerint ezt végig kellene gondolni, és az Egyeztető Bizottságnak pedig zárt ülésen kellene ülésezni. A civil társadalom képviselőinek mondom, Kievben is találkoztunk és beszéltünk erről, nem arról van szó, hogy bárkit ki kellene ki kellene zárni, vagy ki akarnánk zárni, hogyha valami napi renden van, ezt közzétesszük, és mindenki tud róla. Én voltam az Európai Parlamentnek az elnöke, és frakciónak is voltam elnöke. Egyes politikai döntéshozásokhoz zártajtókra van szükség, ahhoz, hogy nyugodtan tudjunk gondolkodni. És amikor ez megtörtént, megszületett a döntés, akkor utána természetesen tájékoztatni kell, és lehet a közvéleményt. Ez a, ennek a munkának egy része egyébként, ami a zártajtók mögött van, gyakran unalmas, de az, hogy unalmas, az nem biztos, hogy rossz. Hát unalmas dolgokon is végig kell rágni magát az embernek, hogy döntést hozzon. Én részt vettem egy ilyen egyeztető ülésen, és láttam egy csomó kamerát. Mit mi történik, hogyha politikus elé kamerát tesznek? Hát azonnal átmegy az egész Hollywoodba, e, és a képviselő a kamerának dolgozik, és az Oscar díjat akarja megnyerni. E, a probléma ezzel kapcsolatban az, hogy az unalmas munkát senki nem fogja elvégezni. Szerdán délelőtt 10 órakor szavazni kellene, beszélni kellene, stb. Néha e, a frakció, frakcióvezetőknek mondom, az elnöknek, alelnöknek, e, néha az unalmas munkát is el kell végezni, jól kell elvégezni, azért, hogy, a mun- hogy, hogy folyjon a, a munka. Ez a javaslatom ezzel kapcsolatban. They The system... Nos, ami pedig a szavazási rendszert illeti, és kérem a következő feliratot. Ez egy érzékeny dolog, ugyanis minket meglepett, hogy milyen magas a 450 fele plusz 1, tehát 226 szavazat a határozat képesség, de hát a krími képviselők nincsenek ott, a dombászi képviselők nincsenek ott, politikai okoknál fogva, de még mindig e, ilyen magas a küszöb, annak ellenére, hogy néhány képviselő természetszerűleg e, mintha nem is létezne. E, azt gondoljuk tehát, hogy meg kellene beszélniük, hogy ezt a e, képességi küszöböt lejjebb hozzák, mert mi történik, hogyha magas, mert akkor úgy szavaznak, ami rossz benyomást kelt a választókban. Újra és újra ellenőrzik majd folyamatosan géppel a a határozat képességet, és addig, amíg a 226-ot el nem érik, addig valójában blokkolva van a határozathozatal, illetve a szavazás. Néhány dolgo, dologhoz egyébként magas küszöb kell, például az alkotmány módosításához, tehát van egy som, sor olyan törvény, amihez a 226 szükséges lehet, viszont más jogszabályokhoz ez, ez ennél alacsonyabb is elég lehet. Nos, annak idején vitatkoztunk, hogy ezt felvessük-e önöknél vagy sem. E, ez egy alkotmányos e, kérdés önöknél, nem a mi dolgunk, hogy beleszóljunk az önök aggodalma, e, az önök alkotmányába, hanem igazándiból arra szeretnénk önöket bátorítani, illetve azt a tanácsot adnánk, hogy vizsgálják meg, nincs-e szükség egy technikai módosítására az alkotmánynak. Tudom egyébként, hogy egy hatalmas vita van magáról az alkotmányról, de ez egy technikai változtatás, ez nem fog megváltoztatni semmit, se a evolúciót, se semmit. Egyszerűen csak egy olyan téma, amit mi felvetnénk. E, és a parlament működésének kultúráját érinti ez, az, hogy az önök parlamentje is összhangba kerüljön más parlamentekkel. E, mert elképzelhető, hogy az ellenzéki szavazatok is nyerni tudnak. Nos, ez számomra, mint demokrata számára jó, nem azért, mert én az ellenzéket szeretem, hanem eh, arra bátorítja a kormánypártiakat és mindenkit, hogyha nyerni akarnak, akkor ott kell lenni az ülésteremben. Eh, és eh, És a koordinátorok feladata az, hogy arra bátorítsák a képviselőket, hogy ott legyenek. Ez kulturálisan csak akkor fog bekövetkezni, hogyha a politikai feltételek ehhez adottak. Tehát mi azt tanácsoljuk önöknek, hogy ezt gondolják át, noha tudjuk, hogy van egy olyan veszélye ennek a javaslatnak, hogy túllépünk a hatáskörünkön, és mi nem akaruljuk azt a benyomást kelteni, mint hogyha az önök alkotmány módosításához adnánk tanácsot, mert ez egy teljesen más téma, és nem is erre terjed ki a mi mandátumunk. Nos, a másik téma, amiről beszélni szeretnék, az a végrehajtó hatalom ellenőrzése. Ez egy nagyon fontos kérdése minden parlamenti demokráciának, hogyan ellenőrizzük a a végrehajtó hatalmat. Van egy extrém példa, 88-89-ben volt egy nagy vita a bizottság és a parlament között az elszámoltathatóságról, nem akarom mutatni önöket a részletekkel, de akkor először és utoljára az egész Európai Bizottságot lemondatta az Európai Parlament. Ez nem azért volt, mert nem tetszett nekünk a bizottság, vagy nem tetszett nekünk Európa, hanem azért, mert nem tetszett nekünk az, hogy ne legyen teljes elszámoltathatóság. Ugyanis ez a az alfája és omegája egy hatékonyan működő parlamentnek. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt elérjék. Fontos ez a polgároknak, a bizottságoknak, a parlament integritása szempontjából is fontos, valamint az egyéni képviselők szempontjából is fontos. Mi úgy gondoljuk, hogy az ukrán parlament és a minisztertanács együtt kell, hogy létrehozzanak egy standard formátumot, arra, hogy az év, a miniszterek évente beszámolnak a parlamentnek. Ehm, és az, hogy aztán ez hogyan történik, milyen menetrenddel, milyen naptár szerint, mikor kell, hogy a miniszter ott legyen, és mikor nem kell, nem kell, hogy minden nap ott legyen a miniszter a parlamentben, hanem a legfontosabb politikai eseményeken kell, hogy ott legyen. Nyilván ezt meg kell tervezni eljárás jogilag, és nekünk az a véleményünk, hogy így ezen keresztül alakulnak ki a parlamentnek a, az ellenőrzési eh, hatáskörei és gyakorlatai, eh, mert például így felvethető az, hogy mit mondott a miniszter tavaly, és annak mi lett az eredménye idén. Ugyanis eh, nem elég kiadványokat megjelentetni, hanem eredményeket is el kell érni, illetve végre kell hajtatni a megfelelő döntéseket. Ha nem hajtották végre, akkor miért nem? Ha, és Ebben mi a szerepe a parlamentnek? Abban, hogy megvizsgálja, hogy miért nem. Tehát szerintünk ezen a területen is van még elvégzendő feladat. Következő téma politikai politikai felülvizsgálat, illetve ellenőrzés kérdésében úgy gondoljuk, hogy túl sok a szakbizottsága az önök parlamentjének, 28-nál is több, ha jól emlékszem. Szerintünk kevesebb bizottság is elég lenne. Ideális esetben minisztériumi megfeleltetés szerűen kell felállítani a rendszer, tehát egy minisztérium, egy bizottság, és akkor lehet is tudni, hogy hogyan működik. A mi javaslatunk az lenne, hogy ez az ukrán parlament a következő parlament számára eh, állapodjon meg ebben. Eh, nos, miért mondom ezt? Eh, nagyon gyakorlatias politikus vagyok. Ugye ott vannak most a különböző feladatkörök, a bizottsági elnökök, alelnökök, hogyha ezeket a státuszokat a jövő héten megszüntetés fenyegeti, akkor nyilvánvalóan soha nem egyeznek meg, mert mindenki ragaszkodik a székéhez. De hogyha jövőre nézve döntik ezt el, akkor konszenzussal, egy jövőbe mutató konszenzussal ez megvalósulhat, és nem borítja fel a mai konszenzust. Következő ábrát kérem. Egy dolgot javaslunk, ami amit önöknek szerintünk meg lehetne valósítani, az a Dehont rendszer. Dehont egy elhunyt belga statisztikus, nagyon sok parlament alkalmazza az ő módszerét, ez a parlament is alkalmazza, és tegnap mi ki is osztottuk a frakcióvezetőknek egy feljegyzést erről, amit visszavihetnek Kievbe, és bele mélyedhetnek vagy elmélyedhetnek ebben. Ami a demonstrendszer lényegét illeti, vegyünk mondjuk 20 szakbizottságot és 9 delegációt. Tehát 29 csomag van. Mindegyiknek kell, hogy legyen elnöke, alelnöke, stb. Tehát mondjuk legyen 29-szer 3 eh, pozíció. Ez egy nagy tortaként ott van az asztal közepén a dehont, rendszer pedig a torta szeletelésének módszere. A Dehont rendszer azt mondja meg, hogy hány szelet jár a tortából, és a szeletek száma az a frakció méretétől függ. Ha egy nagy frakcióról van szó, akkor a torta nagyobb részét kapják, ha egy kis frakció, akkor kisebb részét. De a Dehont rendszer azt is megmondja, hogy ki melyik szeletet választhatja, és milyen sorrendben. Tehát így kialakul egy olyan rendszer, ahol a módszer már megegyezéses, és megvan a bizottságok száma, ugyanakkor nem kell növelni a bizottsági helyeket, illetve a bizottságok számát, mert mondjuk megállapodnak előzetesen abban, hogy minden minisztériumnak legyen egy megfelelő szakbizottsága, és aztán a frakcióvezetők ugye azt mondják, hogy de hát de hát eh, itt van ez a Cox eh, pasas, és eh, ő is egy állást akarna a frakción belül, azt mondja, hogy ő is bizottsági elnök a helyettes akar lenni, és jön egy másik, és állítsunk fel egy másik bizottságot, és akkor több státusz lesz. Tehát, hogyha ez az eljárásmód, akkor az egész rendszer megy a lecsóba. De hogyha a módszertant is bebetonozzák, valamint a bizottságok számát is bebetonozzák, akkor egy racionális rendszer alakul ki, és ténylegesen megvalósul az, hogy a minisztert el lehet számoltatni, e, és értékelni lehet a munkáját. Tehát szerintünk ezt is meg kellene, hogy fontolják. Nagyon sok ajánlás szerepel még ebben a szövegben, még egyet e, most itt ismertetnék. Az a raportőrrendszer megvalósítása. Itt van egy tanulmány az Önök Költségvetési Bizottságáról, egy berlini intézet készítette, és ők javasolják azt, hogy költségvetési raportőr feladatát, illetve pozícióját érdemes lenne létrehozni. Én e, ez a, ez a gondolat ez gyakorlatilag a képviselő képességeinek és szaktudásának a javításáról is szól, és ezzel javul a képviselői munka minősége. És ami megdöbbentő, az az, hogy ugye önök a költségvetés tavaly éjfél előtt 5 perccel állapodtak meg, de hát az egy szükséghelyzet volt. De én megnéztem a korábbi feljegyzéseket is, és 10 éve ezt csinálják, ami nem a leg, legfelelősségteljesebb megközelítés. És ez egy lényegi kérdés, nem pedig egy populista megjegyzés. A nyíltság, átláthatóság és elszámoltathatóság a polgárok felé, ezzel foglalkoznék most harmadik témaként, Örülünk annak, és örömmel láttuk, hogy eh, új technológiák jelentek meg önöknél is. Mi azt szeretnénk, hogyha egy eh, középtávú stratégiát hoznának létre egy új filozófiával, tehát nem csak eszközbeszerzésről van szó, hanem egy eh, hozzáállásról, filozófiáról is. Az Európai Parlament egy soha nem látott partnerségre hajlandó az ukrán parlamenttel, tanácsadói minőségben, együttműködési formákban, hogyha önök is ezt elfogadják. Ehhez megfelelő forrásokra van szükség. E, így eh, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a parlament jobban kötődjön a lakossághoz, illetve eh, élénkebb legyenek a kapcsolatok. Jelenleg azonban az önök kép költségvetése erre nem alkalmas, tehát nagyon sok mindent kell még eh, tenni, még hogyha mi javaslatot is teszünk, és önök azt mondják, hogy igen, akkor is ki kell dolgozni, hogy ez az igen mit jelent a gyakorlatban. De előbb azt kell eldönteni, hogy akarják-e vagy sem. Ezen túlmenően, és kérem a következő ábrát, e, egy átfogó kommunikációs stratégián is el kellene gondolkozniuk. Kit céloznak meg, milyen csatornákon keresztül, milyen stratégiája van az intézménynek, és itt most nem a frakciókról beszélek, hanem a parlamentről, mint intézményről. Ez a parlament nagyon sok információval látja el a, a, a, a polgárokat, de ezek nem az egyes politikai csoportok információi. Ugyanakkor kell, hogy legyen egy egyszerű klikkeléssel lehetőség eljutni a frakciókhoz, és aztán az egyéni képviselőkhöz. Tehát egyrészt átfogó, és aztán frakciószintű, és utána pedig képviselői szintű információ adás. Nyilván ez most még nem a valóság, meg kell vizsgálni, hogy ez hogy lehet a valóság. Önöknek nagyon jó kommunikációs szakemberei vannak, van tévéműsoruk és újságjuk is. Ugyanakkor arra lenne szükség, hogy ezek, ezek ne független köztársaságok legyenek, hanem egy központi stratégiát szolgáljanak, mégpedig a jelenlegi eh, képviselők és a mai ukrán társadalom érdekeit. Akkor most egy picit visszatérnék az EU eh, joganyagához való közeledéshez. Eh, sok javaslatot teszünk itt, én most egyre világítanék rá. Ukrajnában most az a az a törvény, amely amely az EU barát jogalkotásról szól, az elavult. Tehát eh, igazándiból ezt az egészet eh, át kéne írni, egy kicsit tanulmányozni, és egy új törvényt hozni, eh, módosítani, és, és magasabb szintre hozni a, a kapcsolatokat, mint ahogy ez a társulási megállapodásra ténylegesen magasabb szintre is került. E, ötös témakör az administratív kapacitások, ez nem hierarchikus egyébként, ez nagyon fontos ez az ötödik pont, hogyha önök parlamentként működni akarnak, jól működni, akkor az kell, hogy a köztisztviselők ezt e, magukévá tegyék és jól szolgálják a parlament működését. Önöknek vannak jó képviselőik és jó köztisztviselőik, de a rendszer nagyon régi módi. Hiába vannak jó emberek, ha a rendszer rossz és régi, az nem fog jó eredményt hozni. A jó emberekhez jó rendszer is kell, akkor lesz jó az eredmény. Önöknek a, a saját költségvetésének urai kell, hogy legyenek, vagy önök az kellene, hogy legyenek, és eh, most nem azt akarom, hogy populista módon minél több pénzt eh, követeljenek, hanem eh, megfelelően tervezzék azt a parlamenti költségvetést, amely a megfelelő parlamenti eh, igazgatást is lehetővé teszi, és eh, amely védhető a többi intézmény felé is. Ugyanakkor ennek nyilván megvan a maga ára. Hogyha önök több pénzt kapnak, akkor átláthatóbbá kell lenni, válniuk. Egyrészt kevés a pénz, önök eh, ráadásul egy új elszámoló kamarának, hogy számbevőszéket is megszavaztak. És én azt javaslom, hogy a számvevőszék előtt is vizsgálható kell, hogy legyen a parlament költségvetése két okból is. Egyrészt az átláthatóság megfelelő prioritásokat fog kikényszeríteni, azért mert később el kell számolni vele. A másik oka pedig az, hogy a lakosság tudni fogja, hogy végig mit tesznek, és lesz feedback és harmadikként a többi ukrán intézmény számára is mutathatnának egy példát, akik adott esetben nem akarják majd a szék látogatását, e, és mivel a parlament mégis ezt bevállalja, e, mások is onnantól kezdve hajlamosabbak lesznek rá. E, a, tehát a példával kell példát kell mutatni. Tehát ezt javasolnánk önöknek. Azt is gondolom, hogy a közigazgatási szervezetnek a törzsét meg kell erősíteni. Nagyon sok jó munkatársuk van, de valahol a periférián. Én a kulturális minisztériumban találtam meg a könyvtár vezetését, de ezek a szervezeti módok nem feltétlenül a legjobbak. Nagyon fontos, hogy elkezdjük a szakértelmet bevonni, és a tapasztalatot, és ez is meg kell, hogy erősítse a központi kapacitást, hogy a képviselők és a szakbizottságok igényeit ezt kielégítse. Végül pedig ebben a témakörben arról szeretnék beszélni, hogy átfogó emberi erőforrás fejlesztési politikára is szükség van. Az önök rendszerének nagyon sok öröklött része van a korábbi időszakból. Nem beszélek ukránul, de azért próbálok egy-két szót mondani. Vagyis az aparátus és az aparátsikok rendszere. Egy ilyen rendszerben eh, gyakorlatilag könnyen kicsúszik az irányítás a parlament kezéből. A főnök megmondja, hogy mit kell csinálni, és ha a főnök nem mond semmit, akkor nincsen döntési hatáskör. Ezért jó középvezetésre is szükség van, akiknek vannak készségeik, valós kapacitásuk ellátni ezt a munkát. Ehhez képzésre is szükség van a kommunikációs és információs technológiák területén, személyes szakmai fejlesztésre is szükség van. Ma a parlamentben, mármint az ukrán parlamentben, a képzési költségvetés kb. 2,5 euró fejenként, ez nagyjából a délelőtti kávészünetben a kávét fedezi, de nem a képzést hogyha képviselőként a legjobb minőséget szeretnék a támogatásban, akkor ebbe be kell ruházni az emberi erőforrásokba. Végül pedig a következő javaslatunk ebben a témakörben a munkatársak mobilitási stratégiája. Amikor valaki kilép az egyetemről, nem feltétlenül akarja 40 év, a következő 40 évet egyetlen íróasztal mögött tölteni. A megújulás, az új szakmai kihívások nagyon fontosak mindenkinek. Például ebben az intézményben 5-7 évente új pozíciót kell mindenkinek választania, és ez, meg, ez felfrissíti a motivációt, egy dinamikát ad a szervezetnek ez a fajta folytonos változás. Ezt is javasolnánk, mint egy modern megoldást. Most pedig szeretnék rátérni a koalíció és az, opo- és az ellenzék közötti párbeszéd kérdésére. Úgy gondoljuk, hogy az egyik dolog, ami nagyon fontos volna, hogy megvalósuljon, az, hogy hogyan a házszabálya vagy egy külön törvényel, az már más kérdés, de értéket kell tulajdonítani az ellenzéknek is. Tudom, hogy Majdan után mindenkinek nagyon jelentősek az érzelmei ezzel kapcsolatban, de nagyon fontos, hogy lojális legyen az ellenzék az államhoz, az intézményekhez, és ehhez teljes szerepet kell nekik adni. Ők az ellenzék, nyilván nem ők a többség, de ennek megfelelően azért a jogaikat élvezniük kell, hiszen megválasztott képviselők akár a kormány oldalon, akár az ellenzéki oldalon vannak. Legalábbis ennek a mandátumnak az időszakában úgy veszem észre, hogy ezt nem jól oldották meg. Ez egy nagyon erős ajánlás. A politikában egyetlen dolog biztos, hogy mindenki a karrierje során egyszer kormányon lesz, egyszer ellenzékben, így működik a demokrácia. A parlamentarianizmus elvéről beszélünk, ezért fontos ezeket az elveket tiszteletben tartani. A pártok közötti párbeszédet és közvetítést elősegítő egység létrehozása is nagyon fontos. Az Európai Parlament ebben is segíteni tud. Találkoztam többekkel önök közül. Vannak bizonyos eh, intézmények, amelyek ezt a párbeszédet biztosítják, ezt eh, csak eh, jobban meg kell szervezni és jobban intézményes szintre emelni. Az nagyon jó, hogyha a frakciók találkoznak egymással, de ezt módszeresen kell megtenni hogy a lehető leghatékonyabban működjön ez. Sokféle modellben el lehet ezt képzelni, a gyakorlatban sokféle modell működhet. Hetedik és utolsó témaköröm az etikai szabályzattal kapcsolatos. Az egyik olyan dolog, amit nagyon meglepően, meglep, nagy meglepetéssel tapasztaltunk, hogy nincsen olyan szabályzat, amely a ház elnök vagy a házelnök helyettese kezében lenne egy-egy csata jellegű vita levezetésére. Vagyis nincs olyan szabályzat, amely alapján az elnök azt, meze, azt mondaná, hogy elveszem öntől a szót, és egy magára valamit is adó parlament meg kell, hogy követelje az intézmény méltóságának tiszteletben tartását, és ehhez szankciókra van szükség. Ez is egy nagyon erős ajánlás, és vannak mások is. Ha itt körülnéznek, láthatják, hogy vannak eh, itt ezek az úri emberek a medáljukkal és az eh, egyenruhájukkal. Ők a teremszolgák, hogyha az elnök azt mondja, hogy valakit ki kell vezetni ők, akkor már, amikor megközelít valakit a teremszolga, akkor ki kell menni a teremből. Ez persze nem túl gyakran fordul elő, a teremszolgák a dokumentumokat hozzák, és van sok más feladatuk is. Ez tehát egy csomag. Ez is egy megoldás a parlament hatékony működtetésére. Azután egy etikai kódex kidolgozása is nagyon érdekes és értékes volna a Vehovna Ráda részére. Az átláthatóság érdekében a civil társadalom bevonása is nagyon lényeges. Nálunk van egy dokumentum, az elveknek a leírása, amelyet figyelembe vehetnek az etikai kódex kialakításában, és ebben a dokumentumban linkek is szerepelnek például sablonként, mintaként néhány etikai kodex sablont megjelöltünk, amelyekre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Következő ábra. Ezen ajánlások alapján szerdán ennek az Ukrajna hétnek az utolsó munkanapján egy adminisztratív együttműködési megállapodást ír alá az Európai Parlament főtitkárságán keresztül az ukrán parlament főtitkárságával, hogy partnerek legyünk az átalakulásban, és ezt egységesebben tudjuk megtenni, hiszen így tudunk a legtöbbet segíteni, és a legtöbbet kihozni ebből a folyamatból. Ennek a parlamentnek a korai időszakában, 1952-től kezdődően parlamenti közgyűlésnek hívták ezt, és 79-től nevezik csak Európai Parlamentnek. Ilyen megállapodás soha nem írtunk alá, egyetlen más parlamenttel sem. És ez igaz, az Európai Unió végül csatlakozott tagállamainak parlamentjére is, tehát ilyen még nem volt. Schulz elnök, Elmar Brock, Plenkovics úr, a főtitkár ezzel is jelzi kötelezettségvállalását, elkötelezettségét a kapacitásépítés irányában az ukrán parlament felé. Mindez persze majd később történik majd meg. André Plenkovics vezetésével. Kérem, hogy álljon fel, mutassa meg magát, hiszen a legtöbben ismerik, de lehet, hogy néhány kollégánk vagy a civil szervezetek képviselői még nem ismerik arcról. Nagyon örülök, hogy megtapsolták Andrét, megérdemelte, ő vezette a megfigyelő missziót Ukrajnába, és ennek a látogatásnak volt a következtetése, hogy egy ilyen rendezvényt szervezzünk. Andrének a feladata, hogy után kövesse ezt a folyamatot, Nem arról van szó, hogy lefényképezzük a frakciókat, és csinálunk egy szép jelentést, majd a fiókban köt ki. Nem ez a célunk, hanem hogy a Vehovna radában ebből az parlamentből dinamikus intézmény legyen, amely az ukrán demokráciának szíve, lelke, Zárásként még el szeretném mondani, hogy tegnap este abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a házelnöknek, a házelnök helyettesnek egy beszédet tarthattam, sok kievi vendégünk is volt, egy asztal ültünk, ugyanezeket a gondolatokat osztottam meg velük egy prezentációban, és lenyűgözött, hogy mennyire készen állnak a cselekvésre ilyen nehéz időszakban a politikusok, a kievi politikusok, úgy éreztem, hogy nagyon kollegiálisan, nagyon éretten állnak hozzá ehhez a kérdéshez, úgyhogy eh, akik itt vannak Kievből, eh, a házelnök, a házelnök helyettese, a frakcióvezetők, a civil szervezetek, én azt mondom, hogy ragadják meg ezt a pillanatot, eh, és fordítsák a saját javukra. Ezek ajánlások, az önök feladata, önök döntése, az önök parlamentje, tehát önöknek kell ezt megszervezni, de úgy gondolom, hogy most valóban tehetnek a hazájukért, és nem lesznek egyedül. Az úton minden lépésnél önök mellett leszünk, mi is, és a többi európai parlament is, illetve még az Atlanti óceán másik partján is vannak szövetségeseink. Legutóbbi kievi látogatásomon minden EU tagállam nagykövetével, illetve az amerikai, kanadai, norvég és svájci külügyminiszterrel is egyeztettem, és én arra a megállapodásra sürgettem őket, hogy mozgósítsuk a nemzetközi közösséget Ukrajna támogatására, és remélem, hogy önök is motiváltak lesznek ebben. Köszönöm. A little pause here. Uh... Kis szünetet tartunk. Fél ötkor kezdjük a hivatalos megnyitót. Hogyha ez a kiadvány ott van önök előtt, akkor Groismar elnök úrnak és Schulz elnök úrnak szeretnék erről majd beszélni. Megvan ukránul is és angolul is, kérem, hogy mindenki vegyen magához egy példány. Tegnap a vezetőkkel találkoztam, most ugye önökkel, és utána jön a hivatalos megnyitó. Szerdáig zajlik az Ukrajna hét, csoportmunkákkal és most nem csak azt mondjuk, hogy igen, meg fogjuk tenni, hanem hogy meg is tudjuk tenni. Köszönöm szépen.